Buenos días. Bonjour. Jó reggelt kívánok, mondja az elnök úr. Jó reggelt kívánok tehát mindenkinek, kedves kollégák. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Folytatjuk a munkánkat, mégpedig ott, ahol tegnap abba hagytuk, tegnap este, 14-es napi rendi pont következik, szavazni fogunk. Az Európai Menekültügyi Alapról 2008-2013-as időszakra vonatkozóan. A jelentéstevő Claude Moraes úr, nem tudom, hogy itt van vagy sem. Nem, úgy tűnik, hogy nincsen. De itt a lényeg az ajánlás tervezet elfogadása második olvasatra vonatkozóan nem terjesztettek be módosító indítványokat, úgyhogy rögtön rá is térünk a szavazásra, és mivel Morász úr nincs itt, azon gondolkozom, hogy akar-e valaki hozzászólni az ő nevében. Úgy tűnik, hogy igen. Lambert asszony. Parancsoljon. Hozzá kíván szólni? Csak annyit szeretnék mondani, elnök úr, hogy az Európai Menekültügyi Alap megváltoztatása az Európai Támogató Hivatallal egybevág, úgyhogy egyáltalán nem tartjuk problémásnak ezt a témát, és támogatni kívánjuk ezt az álláspontot. Ennyit szeretem volna mondani Morales úr nevében. Köszönöm szépen Lambert asszony, Kesmen úr. Köszönöm elnök úr. Én pedig a SZOZDEM frakció nevében fogok szólni. Hogyha bárkinek problémája van ezzel az anyaggal, akkor nagyon szívesen a jelentéstevő nevében reagálok. Bizottság részéről van-e hozzászólás, vagy pedig az elnökség részéről nincsen, akkor szavazzunk. Hajrá, és szavazzunk. Elektronikusan fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. The vote is now closed. A szavazást lezárom. Algún problema? Van valami gond? Heta. Nem hozta el a szavazókártyáját? Hát akkor készfeltartással jelezze legyen szíves, hogy hogy kíván szavazni. Rendben van, akkor tehát 40-en szavaztak mellette, 5-en ellene. Nem volt tartózkodás, bocsánat, 41-en szavaztak mellette. Elfogadtuk. Most pedig a Lambert jelentés következik. Lambert asszony jelentése. A szavazást megnyitom. Lezárom. Tulajdonképpen ugyanez az eredmény, 41-en szavaztak mellette, 5-en ellene, de most van egy tartózkodás is. Köszönjük szépen! Number 16. 16-os napi rendi pont következik mégpedig közös uniós letelepítési program létrehozásáról. Ennek a jelentéstevője Rui Tavares úr. Uh, I guess we'll be voting. Yes, we're, going to vote them together. No, just just uh, just one. Point number 16. Yes, we're having an, an orientation. 16-os napirendi ponttal kapcsolatban egy orientációs szavazásunk van a közös uniós letelepítési program létrehozásáról, úgyhogy szavazni fogunk. Tavares úr, hozzá kíván szólni? Csak azt szeretném mondani, hogy a kezdeményezésről fogunk először szavazni, és utána pedig az együtt döntési jelentésről. Yes. Yes. We're starting with the initiative. Tehát a kezdeményezéssel fogjuk kezdeni, a saját kezdeményezésű jelentéssel. Kezdjük akkor a szavazást. 19-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 20-as. Mellette ellene, elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 23-as, illetve 24-es mondja az elnök úr. Bocsánat, 23-as. Ellene. Elfogadtuk, igen. 24-es. Ellene. Elfogadtuk. 25-ös részenkénti szavazás a néppárt kérésére első rész mellette. Tavares úr, szeretne hozzászólni? Igen, szeretném elmagyarázni, hogy ha jól értettem, a kérdés itt az, hogy a vallási és etnikai szervezetekről szól ez a módosító indítvány. Papa Nikola úr javaslatára, illetve módosítására, és ezek segítenének a menekültek újra telepítésében. Én azt javasolnám, hogy inkább úgy fogalmazok meg, hogy vallási és közösségi szervezetek. Ez egy szóbeli módosítás. Tehát nem vallási és etnikai, vallási és közösségi szervezetek lenne. Szerintem ez sokkal szélesebb körű. Valaki ellenzi ezt a módosítást? Elnök úr, nem igazán értjük, hogy a közösségi szervezetek mit jelent. Kesmen úr, elnök úr, Hasonló problémánk volt az Egyesült Királyságban, és az egyes szélső jobboldali csoportok saját magukat közösségi szervezetként azonosították. Úgyhogy azt hiszem, egy kicsit veszélyes területre vezünk. A módosító indítvány szellemisége nyilván befogadóbb, de szerintem ezzel egy kicsit később foglalkozzunk. Elnök, úgy tűnik, hogy az ellenvetések miatt a szóbeli módosítást nem tudjuk elfogadni, úgyhogy az írott formáról fogunk szavazni. Buzotil úr? kompromisszumként azon gondolkoztam, hogy a civil társadalmi szervezetek kifejezést el tudják-e fogadni esetleg. Úgy tűnik, hogy nem ellenvetés volt ezzel kapcsolatban és mivel ellenvetés volt, az eredeti szövegről fogunk szavazni. Első rész. Mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizni fogjuk. Kérem, szavazzanak. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 17-en ellene nem volt tartózkodás. Úgyhogy az első részt elfogatok Michel úr. Kedves elnök úr, úgy gondolom, hogy egy kicsit késői ez a eh, tervezet, de én mellette szavaztam. And second part. Második rész. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 26-os jön mellette, ellene, elfogadtuk, 27-es, mellette, ellene, elfogadtuk, 28-as, ellene, elfogadtuk, 29-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, Azt hiszem elfogadtuk. Huszonhatos A bekezdés következik. Szóbeli módosítás Tavares úr részéről. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Elfogadtuk. 33-as ez okafogyottá vált. 34-es jön. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 35-ös okafogyottá vált. 36-os jön. Mellette ki van? Ellene. Elfogadtuk. Lambrinidis úr. Köszönöm, elnök úr. Egy szóbeli módosításom lenne az egyes kompromisszumos indítványhoz. A jelentéstevővel is konzultáltam ez ügyben, aki egyetért ezzel. Tehát az egyes kompromisszum végére, ami a 2009. május 7. állásfoglalásról beszél. Implemented in the future per the Parliament's request. That's the oral amendment. Ez lenne tehát a szóbeli módosító indítványom. Köszönöm. Kérem, elismételni ezt a szöveget, mondja az elnök. Must also be implemented in the future per the parliament's request. Any objections? Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban szóbeli módosításnál, ahogyan azt Lambrinidis úr javasolta? Ön ellenzi azt? Nem ellenzi? Támogatja. Rendben, azt hiszem, akkor egyetérthetünk ezzel a kompromisszumos indítványjal. Ki támogatja? Ellene ki van? Elfogadtuk. 38-as jön, mellette. Ellene. Elfogadtuk. 40-es bocsánat, 39-es mondja az elnök. Mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 42-es mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette ki van? Ellene elfogadtuk. 43-as, 44-es, 46-os fogyottá vált. Negyvenötösről szavazunk viszont. Ki van mellette? Ellene ki van? Azt hiszem elutasítottuk. egyes módosító következik. Mellette ki van? Ellene? Elfogadtuk. Kettes módosító? Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Hármas? Mellette? az a preambulum bekezdéshez, tehát mellette ki van, ellene, elfogadtuk. Szóbeli módosítás Tavares úrtól, ki van mellette, ellene, ellenőrizzük? Nem, szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem. Akkor elfogadtuk. Négyes módosító okafogyottá vált. Blokkban szavazzunk? kérdezi az elnök. Nem, úgy tűnik, hogy nem. Ötös. Mellette. Ellene. Elfogadtuk hatos mellette ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene elfogadtuk. 16-os mellette ellene elutasítottuk. 17-es mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük? Hát akkor ellenőrizzük. 17-es módosítás. Megnyitom a szavazást. 17-es. Lezárom. Huszonhárom mellette, 21 ellene, elfogadtuk. 23 mellette, 22 vagy 21, 22 mellette. Elfogadtuk tehát. 18-as mellette, ellene. Elfogadtuk. Most pedig akkor jön a zárószavazás elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom. 39-en szavaztak mellette, négyen ellene, egy tartózkodás volt. Elfogadtuk, és köszönjük Tavares úrnak gratulálunk. Következik a második Tavares szavazás, ez a jelentéstervezetről szól. Szeretne valaki hozzászólni, Tavares úr? Nem? Akkor szavazunk. Kettes módosítást visszavonták. Egyes kompromisszumos módosítás mellette. Ellene elfogadtuk. 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es oka fogyott. A 3-ast visszavonták, következik a 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 15-ös és a 16-os oka fogyott, 4-es módosítás mellette, ellene. Ellenőrizzük? Nem? Akkor szerintem elfogadtuk. Jó. Ötös módosítás mellette? Ellene? Elfogadtuk. 17-es módosítás mellette? Ellene? Szerintem elutasítottuk. Hatos. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elfogadtuk. Most következnek a preambulum bekezdések. Egyes mellette ellene. Azt gondolom elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Zárószavazás, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 5-en ellene, nincs tartózkodás, így ez a jelentés tervezet ről szóló orientációs szavazás pozitív eredménnyel zárult. Köszönöm szépen, és gratulálunk Tavares úrnak. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a 18-as napi rendi pontra, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntető eljárás folyamán. Sarah Latford a jelentéstevő. Latford. Yes. This is an orientation vote. Orientációs szavazást tartunk. Látom, hogy Latford asszony szeretne hozzászólni, tessék. Csak röviden, elnök úr, nem szeretném nagyon elhúzni a szavazást, de lenne néhány megjegyzésem. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. A részvételükért, együttműködésükért, és kiváló volt a munka velük. Láthatják ennek az munkának az eredményét abban is, hogy 13 módosító, kompromisszumos módosító javaslatot nyújtottunk be, és dolgoztunk ki. Ez a zsenialitásunknak az eredménye, hiszen szerettük volna ezt a jelentést javítani együtt, közösen, és biztos vagyok benne, legalábbis remélem, hogy a kollégák ezeket a kompromisszumos javaslatokat támogatni tudják. Látják, hogy a jelentéstevő mindenütt támogatja a kompromisszumos javaslatokat, hogyha a kompromisszum vagy az én módosító javaslataim eh, megbuknak, még akkor is szinte az összes módosító javaslatot tudom támogatni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek. Két megjegyzésem lenne tartalmilag. Az első, a 39-es módosítással kapcsoló, módosításhoz kapcsolódik, ez a bevezető rendelkezésekkel függ össze. Itt a módosítások listájával kapcsolatban van egy kis probléma. A 39-es módosító javaslat egy módosítás és szöveget a rendelet szövegébe vesz föl, nem pedig a nem pedig a preambulum bekezdés részbe. Tehát gyakorlatilag szerettem volna elkerülni a jogi és egyéb komplikációkat azáltal, hogy az Európai Bizottság javaslatát a jogi szövegben, az állásfoglalás szövegében idézem, az irányelv szövegében idézem, mert ez komplikációkhoz vezet. Amit én javaslok, az egy szóbeli módosítás ahelyett, hogy tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, ehelyett azt mondanánk, hogy tekintettel azzal a, arra a tényre, hogy az Európai Bizottság tett egy javaslatot. Azt hiszem, hogy ez kifejezi azt, hogy nagyra becsüljük Reding alelnök asszony munkáját és az ő munkatársainak a munkáját. Őszintén nagyra becsüljük, de Azt reméljük, hogy sikerül ezzel a megfogalmazással elkerülni a jogi bonyodalmakat. Nos, tehát eh, ezzel kifejezésre juttatjuk, hogy az Európai Bizottság javaslatával javaslatát nagyra értékeljük, nagyra értékeljük, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel, eh, de eljárási szempontból a tagállami javaslatot vettük jogalapnak. Hogyha ezzel egyetértenek a kollégák, ezzel a szóbeli módosítással, akkor a 39-es módosítást én támogatni tudom. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a kollégák el tudják ezt fogadni. A másik pont, amit szerettem volna említeni, ami különbséget jelent, hármas cikk hatos bekezdés, ezek szóbeli fordításokra vonatkozik. A, itt van a 84-es módosítójavaslat Kolyó úr részéről, ami törlést tartalmaz. Itt, illetve Álváró kollégának egy módosítójavaslata is vonatkozik erre. Az én álláspontom megmarad. A 30-as módosítójavaslatot én továbbra is támogatom, ez az én módosítójavaslatom, és ez megőrzi a szóbeli fordításhoz való jogot. Teljesen világos itt tehát a prioritás, és de bármilyen eredménnyel elégedett vagyok. Van néhány módosító javaslat, amelyeket visszavontunk, de összességében nem látok semmi problémát. Elnézést kérek, hogy utolsó pillanatban nyújtottam be számos anyagot a témával kapcsolatban, és tudom, hogy nem volt könnyű összeállítani a szavazó listákat, illetve összeállítani az anyagot a szavazásra ma délelőtre. Remélem, hogy mégis sikerül időben lezárni, és időben a tanácshoz visszajuttatni ezt a szöveget. Köszönöm, és köszönöm a megértésüket. Thank you for your efforts, Mrs. Köszönjük szépen Látford asszonynak. Nos, én úgy értettem, hogy ön szóbeli módosításokat fogalmazott meg. Ön ezt a szóbeli módosítást szeretné most a többi módosításról szóló szavazás elé venni, vagy ezt a szóbeli módosítást majd akkor, amikor rátérünk ezekre a cikkekre. Látford azt, hogy emlékeztetni fogom a kollégákat eh, erre, a 39-eshez, ha jutunk a preambulum bekezdésekről és a eh, bevezető rendelkezésekről szóló szavazás esetén eh, majd fogom őket emlékeztetni erre a szóbeli módosításra. Tehát először a szóbeli módosításra szavazunk, és hogyha ez megbukik, akkor a 39-esről két részben. Remélem, hogy a kollégák tudják majd módosítani a 39-es módosítást a módosított formájában, és ez megoldaná a problémát. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Akkor kezdjük a szavazást. Akkor kezdjük. 14-es módosítás. Mellette? Ellene? Elfogadtuk a 68-ast visszavonták, 69-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös okafogyott, 16-os mellette, ellene, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. A 70-es ez egy nyelvi módosítás, erről nem szavazunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 71-es, 20-as oka fogyott, 72-es mellette ellene elfogadtuk. 74, 73 oka fogyott. Kettes kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk. Akkor a 21-es, 75-ös és a 76-os. 21-es, 75-ös okafogyott, 76-osról részenkénti szavazás lett volna, de ez okafogyott lett. második részről szavazunk, 76-os második részéről szavazunk, szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem, elfogadtuk, jó. Huszonkettes mellette. Ellene. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 23, 77 és 78 oka fogyott. 24-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Mellette. Ellene elfogadtuk, ezzel okafogyott a 25-ös, 79-es, 80-as és 81-es. ötös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, ezzel okafogyott a 26-os és a 82-es. 27-es mellette, ellene Elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ezzel fogyott a 29-es és a 83-as. Következik a 84-es. Mellette ellene. Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük. Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 26-an ellene, két tartózkodás egyértelműen elutasítottuk. Következik a 85-ös, ami, ugyan, ami megegyezik a 84-essel, ezért következik a 30-as. Mellette ellene ellenőrizzük, nem? Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, hát akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 15-en mellette, 28-an ellene, elutasítva. os oka fogyott, mondja az elnök, de nem. Mégsem. Már látom. Már értem. 86-osról szavazunk mellette. Ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 86-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-en mellette, 18-an ellene elfogadtuk. 31-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 86-os, mondja az elnök, de 87-es jön, 87-es. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 32-es. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 33-as mellette? Ellene? Elfogadtuk. 34-es mellette? ellene. Elfogadtuk 35-ös mellette, ellene. Elfogadtuk 36-os részenként szavazunk. Első rész. Mellette. Ellene. Azt gondolom, hogy elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Azt gondolom. Nyolcvannyolcas oka fogyott, a 36-osról részenként szavaztunk, és ehhez kapcsolódik a 88-as. Kérdezem, hogy szavazunk-e a 88-asról? 89-es következik, mellette. Ellene. est visszavontuk, 37-es mellette, ellene elfogadtuk, 91-es mellette, ellene, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elfogadva. 93-as mellette, ellene elfogadtuk. Most akkor jönnek a preambulum bekezdések, 39-es mellette, meg kell, egy ismételjem a szobbeli módosítást? Nem? Nincs ellenvetés a módosítással. Akkor hagyj emlékeztessem, az, hogy a szóbeli módosítás azt mondja, hogy figyelembe véve azt, hogy a bizottság készített egy javaslatot, és innen megy tovább. The Commission has made a proposal having regards to. Tehát ez azért kellene, hogy ne legyen jogi probléma. A javasolt szóbeli módosítás mellett ellene elfogadtuk. Akkor kompromisszumos hetes. Mellette, ellene, elfogadtuk. Így a 40-es, 41-es, 42-es fogyottá válik. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk kompromisszumos nyolcas mellette ellene elfogadtuk. Kettes okafogyott, 43-as következik mellette, ellene elfogadtuk. 44-esről nem kell szavazni, ugyanaz, 45-ös mellette ellene elfogadtuk. 46-os ugyanaz, mint a 45-ös, 47-es következik, mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Elfogadtuk. 48-as. Ellenőrizzük? Melyiket ellenőrizzük? A 47-eset jó rendben, 47-eset akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. 47-esre. Tehát 25 mellette, 17 ellene, tartózkodás nincsen, tehát elfogadtuk. 48, 48-as mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as fogyott, 49-es mellette, ellene elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, négyes kieség, ötvenes módosító mellette ellene elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene elfogadtuk. 51-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 51 es 53-as azonos, 52-es okafogyott, 54-es ugyancsak, 6-os is, 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. 55-ös okafogyott, 11-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 8-as okafogyottá vált, 56-os mellette, ellene. Ellenőrizzük? Nem? Akkor elfogadtuk. és mi legyen a 9-essel, 9-es módosító mellette, ellene, 10-es módosító mellette, ellene, elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 11-es okafogyott, 57-es ugyancsak, 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tart, e, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, elfogadva. 60-as mellette ellene elfogadtuk. 61-es mellette a szobeli módosítással, igen, valaki közbeszólt, ellene elfogadtuk. 62-es a szóbeli módosítással mellette ellene elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 63-as fogyott, 64-es mellette ellene elfogadva. 65-ös ugyanolyan az, mint a 64-es, 13-as mellette ellene elfogadva. 66-os okafogyott, 67-es mellette ellene elfogadva. Akkor most végszavazás következik. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 6-an ellene tartózkodás nem volt, tehát a jelentést elfogadtuk. Köszönöm szépen, Latford asszony. Tehát elfogadtuk a jelentést. Köszönöm még egyszer, mondja az elnök. És ezzel munkánk végére értünk, legalábbis mostan. a, tehát a munkát befejeztük, elvégeztük a szavazással kapcsolatban. Hogyha nincsen egyéb kérdés, akkor gyakorlatilag ülésünk végére értünk. Következő ülések időpontja április 26, 15 óra, 27-én 12.30, és 28-án 12.30-kor itt Brüsszelben. Valaki kérdezett valamit, azt elhalasztották. Köszönöm szépen a viszontlátásra.